Kedves kollégák! Még egyszer úgy kezdődik a munkánk, hogy ártatlan áldozatokról kell megemlékeznünk a nemzetközi terrorizmus ártatlan áldozatairól. Sajnos nagyon szomorú és visszatérő kötelességünké vált ez.